Viktor Bosszinao úr kért tőlem egy véleményt, egy a bukaresti feljebbviteli bírósághoz került ügyjel kapcsolatban, és azt átadtuk, a, továbbítottuk a parlament jogi bizottságához.